lehetségesek, mert mély nevetséges terve még rosszabb, mint ha enélkül lépnénk ki. És ha nem sikerül választást tartani, akkor a következő választást Farázs Brexit pártja fogja megnyerni az Euroszektát ki kell dobni a parlamentből, a Westminsterből, hogy megfelelő Brexitet tudjunk elérni. Mindenkit meglepett az, hogy a brit parlament ellenállt, de hogyha nem ajánlanak nekünk kellően jó feltételeket, akkor nem fogunk rá igent mondani. Gondoskodni kell arról az euroszektában, hogy ez a szekta együtt maradjon, és nem csak Európát, hanem Nagy-Britanniát is irányítani akarják. Az Európai Uniót konszenzuson, kell, konszenzuson keresztül kell vezetni, és nem egy modern inkvizícióra van szükség. Nem szabad büntetni azokat, akik nem osztják ezt a hitet. És Lambert úr és mások tanuljanak a múltból. Az inkvizíció alatt az emberek megfeledkeztek arról, hogy saját fejükkel gondolkodjanak és tegyenek magukért. Ez vezetett a szabad gondolkodás eljöveteléhez Németalföldön és az Egyesült Királyságban is. A mai szabad gondolkodók pedig azok, akiket ma populistáknak neveznek. A magam részéről én inkább populista lennék, mint nem populista, de amit önök populistának neveznek, azok hatalomra fognak jutni Európa szerte, és dominálni fognak itt a parlamentben is. És radikálisan meg fogják változtatni az Európai Uniót, vagy pedig szétrombolják. Vagy elsöprik önöket, vagy elmorzsolják. Ez fenyegeti az Európai Uniót, akár csak az inkvizíció 16. században. Ez veszélyezteti a szabad gondolkodást és a demokráciát. Karinsz miniszterelnök úr azt mondta, hogy nem kell aggódnunk a migráció miatt. Az emberek egy stabil, demokratikus kontinensre akarnak vándorolni. Én nem hibáztatom őket, hogyha én máshol élnék, nem Európában, akkor én is ide akarnék jönni. Ezt meg lehet érteni. De ha a számok megváltoznak, akkor az európai kontinens filozófiai és demokratikus értékei is meg fognak változni, és ez azoknak is kárára lesz, akik már itt élnek, és azokére is, akik még most jönnek. Ez tragédia lenne. Már mindjárt befejezem, asszonyom. Európa csak akkor élhet túl, ha konszenzussal vezetik, nem pedig erővel, ahogy azt az Egyesült Királysággal szemben megpróbálnák. Nagyon sok országot megrémítettek, de nem jó értelemben. Köszönöm, elnök úr. È vero, onorevole, onorevole ha ragione. Onorevole Coburn parla. Igen. Igaza van, Coburn úr. A, a Coburn úr túllépte a felszólalási időjét. Annak ellenére, hogy a frakciók elnökei kicsit hosszabb időt kaptak, de mindenkire vonatkoznak a szabályok. Úgyhogy következik az NF részéről B úr. Köszönöm, elnök úr, miniszterelnök úr. A Notre Dame pusztulását okozó tűzvész ahhoz hasonlít, hogy a fizikai illetve kulturális örökségünk Európában hogy pusztul el. A lángok emlékeztetnek bennünket arra, ami a franciák számára most lelki szenvedést okoz. Szerencsére az épület nagy részét sikerült megmenteni, és helyre lehet majd állítani eredeti szépségében. És a Notre Dame-ban őrzött koronát, illetve a király erekjéket sikerült szintén megmenteni. Általában érvényes az, hogy az európai keresztény civilizációnak az örökséges és védelmet, megőrzést igényel. Miniszterelnök úr kitért az Európát ellenzőkre, az euroszkeptikusokra is, és azt gondolja, hogy mi nem hiszünk Európában, teljes mértékben téved, egy közös kultúrában hiszünk, és azt látjuk, hogy óriási kihívás előtt áll, amelyre közösen kell válaszolnunk. Tisztán kell ugyanakkor látnunk és gondolkodnunk. Említette, hogy a bevándorlás önnek sincsen megoldása. Viszont nem lehet megfékezni. Szávini úr napról napra bemutatja, hogy mégiscsak meg lehet fékezni. És ez örömteli. Avramopoulos úr a bizottság részéről úgy nyilatkozott, hogy a demográfiai deficitet, illetve népesség hiányt lehet majd pótolni bevándorlással. Miközben Magyarország például a születési arányokat szeretné ösztönözni, hogy megőrizzük a létszámunkat, akik a bevándorlást ösztönzik, az ellenkezőjét ösztönzik, mert közben nem emelkedik a gyermekvállalási hajlandóság. Védelmet érdemelnek az eddigi eredményeink, a belső piacot meg kell védeni a tisztességtelen verseny, versennyel szemben, illetve vám unióra van szükség. Ma Kína, illetve az Egyesült Államok sokkal komolyabb képességekkel, elszántsággal védi a maga piacát, és sokkal offenzívebben lép fel világméretekben. Nekünk is ezt kellene Európában elérni. Gyakran káros a teljes gazdasági szabadság, illetve a munkavállalók kárára van. Ütközik itt egymással két politikai jövőkép az európai gazdasági térség egyik oldalról lehet teljesen nyitott koncepció, a másik oldalról pedig gazdaságilag, kereskedelmileg védelmet érdemlő terület. És fontos, hogy a demokráciát is erősítsük. Az Európai Bizottság túlhatalma veszélyezteti ezt. Weber úr, Macron úr Franciaország részéről ebbe az irányba emeli fel a szavát, és az együttes döntés, hogyha holnap átveszi a helyét a minősített többséggel döntés, az egyre autoriterebb, tekintélyelvűbb döntésekhez vezet majd. A népek Európája, illetve az együttműködés Európája helyét a föderalizálódó Európa veheti át. Öt hét van még a választásig, és az európai épület, illetve projekt válaszúthoz ért, ez nyilvánvaló, és döntést kell hoznunk. A cél az, hogy a nemzetek megtalálják az együttműködésben rejlő erőt a világszínpadon. A technokrata logikát maga mögött hagyva fejlődhet az Európai Unió. Európának meg kell védeni a gazdaságát, hogy ne váljon a nagyhatalmak bábjává ahonnan menekülnek a vállalkozások. Meg kell védeni az európai gyökereket, az identitást, illetve a civilizációt, mert egyébként megszűnik Európa. Göln is képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. A jövőről hallhattunk, Európa jövőjéről. A miniszterelnök úrtól, hogyha nem váltunk nézőpontot radikálisan, akkor veszélyben ez a jövő. 30 éve vagyok itt az Európai Parlamentben, és különböző ígérgető társaságokat, luciferi ármányos ö, köröket éltem meg, illetve túl, és mindig rá kell arra kérdezni, hogy mi van a nagy szavak, illetve a szép elvek mögött. Mi lesz a kisebbségek védelmével például? a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, szexuális életnek minden vonatkozását uralni szeretnék 500 európai polgár életében, és euroglobalista normákat szeretnének, fékeket, de ugyanakkor a tisztességtelen versenyt lehetővé teszik bárki számára. És a szovjet szocialista köztársaságok diktatúrájából kitörő régió nem szeretne egy nyugaton végrehajtott szocialista kísérlet részeként működni, ezt megélni. A valódi civilizációs értékeinket kell megvédenünk, fel kell lépnünk a tömeges abortussal szemben, a családok szétverésével szemben, és nem a szexuális kisebbségek jogait kell a zászlóra emelni. A tőke jogain túl meg kell védeni a jólétet, illetve a boldogság lehetőségét. Ehhez szabad nemzetek kellenek, konkrét számok, illetve részletek, amelyek mérhetők, illetve a költség-haszon arány fényében hozhatunk döntéseket. A nép legyen az úr, és ne, legy, ne lehessen korlátozni a népet, mert a nép lerázza az igát, ledönti a falakat, a hazugság és a dezinformáció gátjait ledöntve valós tényeket kommunikálhatnak majd. A képmutatásnak véget kell vetni, nyíljon fel az emberek szeme, és egyesek vetnek, mások aratnak ott, a civilizációnkat kell megőrizni itt Európában. Éljen a Szabad Népek Szövetsége, a megújuló nemzetek Európájában. Én eléggé rugalmas voltam az első körben, de miután fél egykor szavaznunk kell, én nem tudok mindenkinek szót adni a spontán felszólalás, illetve mindenkinek meg tudom adni az időt a spontán felszólalások keretében, de kérem, hogy rövidre fogják, mert mások akkor esetleg kimaradnak, ha túllépik az időt. Tehát azt szeretném, hogyha mindenki elégedetten távozna a teremből Karinz miniszterelnök úrral együtt. Úgyhogy először őneki adom meg a szót. Köszönöm szépen! ha egy kicsikét hosszasan szóltam a bevezetőmben, most rövidebbre fogom fogni. A véleménykülönbségeket kétféle módon lehet kezelni, legjobban úgy, ahogy itt a parlament teszi. Vitatkozunk, meghallgatjuk egymást, tiszteletben tartjuk egymást, de a végén szavazunk, és annak alapján lépünk tovább. Egy másik módja a különbségek kezelésének az, amit hosszú éveken át a saját országomban átéltünk a Szovjetunió keretében, amikor az ember nem szólhatott bele a dolgokba, nem fejthette ki a véleményét, nem szavazhatott, valaki a fejünk felett dönt, és félrelőknek az útból, ha tovább akarnak lépni. Nyilvánvaló, hogy melyik a két mód közül a jobb. Én nagy örömmel és készséggel hiszem el mindenkinek azt, hogy ha azt mondja, hogy együtt kell tovább haladnunk, hiszen ez adja az Európai Unió erejét. És így tudtuk fenntartani az egyéni szuverén országok rendszerét, amelyek erős identitással, önálló nyelvvel, sajátos kultúrákkal, történelmel rendelkeznek, Ugyanakkor együtt tudunk dolgozni, és meg tudjuk nyitni a piacunkat, a kereske, piacainkat a kereskedelem előtt, és így alakítunk ki egy egységes, erőteljes, közös hangot. És aki nem élt a Szovjetunióban, az nem tudja, hogy az Európai Unió köze sincs a Szovjetunióhoz. Abszolút. Az Európai Unió a szabad akaraton alapul, a tagállamok szabad részvételi akaratán, az állampolgárok szabad akaratán, és hogyha az állampolgárok megváltoztatják a véleményüket, akkor senki nem áll az útjukba. Ez egy szabad unió, egy eh, gyakorlatilag egyedülálló kísérlet a világon. Az Egyesült Államok az emigrációból fakadt, eh, abból eh, nőtt ki. Az eredeti amerikaiak nem élveznek óriási jogokat az Egyesült Államokban, a benszülött amerikaiakra gondolok. A bevándorlók Európába, Afrikából, Ázsiából és más helyekről érkeznek, érkeztek az Egyesült Államokban itt viszont mi nem akarunk sehova menni. Mi az identitásunkat, a nyelvünket akarjuk megőrizni, és politikai, gazdasági alapon kívánunk együttműködni, és ezáltal a polgáraink javát szolgálni. Semmit nem akarunk feladni. A forrásokkal észszerűen akarunk gazdálkodni, és ezáltal erősebbé válni, mint egységes, kollektív Európa. Mm-hmm. Köszönöm szépen. Köszönöm a rövid felszólalását. Először is Kellem úrnak adom meg a szót. Ez az utolsó hozzászólásom itt a parlamentben. Ami az orosz fenyegetést illeti, azt hiszem, hogy komolyan fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy mit, tegyünk, mit tehetünk még, mit hanyagoltunk el. Az Európai Parlament ragaszkodott ahhoz, hogy a kommunista totali, totalitárius rendszerek bűncselekményeit kivizsgáljuk-e. Ezek égető problémák az elmúlt évtizedekben. Ha a szovjet KGB és a hitleri gestapo egymáshoz viszonyítható, azt hiszem, hogy ha a gestapo sikeresebben működött volna, akkor Oroszország másképp működött volna. A, az orosz állam gyakorlatilag egy mafia állam, és ez az európai korrupció melegágya, gyakorlatilag 1,3 milliárd dollárnyi összeget mostak tisztára az oroszok európai bankokon keresztül. Köszönöm, és ennek kell véget vetni. Voglio ringraziare l'onorevole. Szeretnék köszönetet mondani Kelam úrnak, aki példás képviselő volt ebben a házban már nagyon régóta. Ahogy korábban is mondtam, ő mindig példát mutatott más képviselőknek, és én nagyon felnézek rá, ő a saját hazájában küzdött a szabadságért, a demokráciáért pedig Európában. Köszönöm szépen az Európai Unióhoz adott hozzájárulását. López Dagilár úr következik. Miniszterelnök úr, ennek az Európai Parlamentnek a ciklusa végén tartunk, és itt az ideje, hogy tiszteletet mutassunk az ön irányába az erőteljes Európa párti beszédért, és annak is itt van az ideje, hogy üdvözöljük Jean-Claude Juncker elnök úr munkáját, aki nagyon magas színvonalon dolgozott. De miután meghallottam az ön beszédét, azt el kell mondjam, ön arról beszélt, hogy nem a populizmus ellen kell fellépni, hanem a gyökérokok ellen. Ezek össz, nem összeegyeztethetetlen dolgok. Ezt lehetett hallani, hogy milyen egyszerűsített, értelmetlen beszédeket hallunk itt néha, akkor ezzel nem kellene fellépni? A migráció, igen, a külső határokat védeni kell, de ön egy szót sem mondott a szolidaritásról, ami szintén az Európai Unió szerződéseiben szerepel. A tagállamok közti szolidaritás és az összefogás a közös határőrizet területén. A menedékkérők segítésére. Köszönjük szépen Tajani elnök úr és Karinsz miniszterelnök úr. Starbati képviselő. Äh, elnök úr, Juncker úr azt mondta, hogy äh, Európa, az Európát szeretni kell. Én is szeretem, de ha szeretjük, akkor az Európai Unió gyengeségeivel is tisztában kell lennünk. Hallottam hogy nem akarjuk feláldozni a népeket Európa oltárán. És azt is hallottam, hogy a fiataloknak kell megfelelő perspektívát kínálni, mert egyébként vándorolnak, és a saját országukban kell esélyt kínálni nekik. Említette miniszterelnök úr, hogy nem szabályozott piacokra van szükség. Két központi piac van, ami teljesen szabályozott, a kamatpolitika és a tőzsde. És ha ezek rögzítettek, akkor más akciókat kell bevetnünk, és más alkalmazkodási mechanizmusokat kell alkalmaznunk. Egyetértek azzal, hogy ebben a házban eh, többet ne hangozzon el, hogy eh, nem eh, kívánjuk a népeket Európa oltárán feláldozni, és az országoknak saját maguknak kell eldönteni a sorsukat, és ez az ön feladata is a jövőben. Reole Mitrofanovs. Mitrofanovs képviselő. Kedves kollégák, én eredetileg az agyelszívásról akartam beszélni, arról, hogy Lettország és a más új uniós tagországok elveszítik a fiatal szakembereiket, és hogy mit tehetne az EU ennek a megállítására. De most reagálnom kell mindenek előtt a miniszterelnök úr hozzászólására. Miért? Mert ő a parlamenttől és az Európai Uniótól azt kérte, hogy kövesse a Lettország integráció jó példáját. Hadd mondjam el, hogy ez nem volt sikertörténet, ez egy szégyen teljes történet, a kisebbségi oktatás lerombolásáról szólt. A függetlenség kikiáltása után a kisebbségek legnagyobb része támogatta a függetlenséget és a független ország fejlesztését. De most

Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt miniszterelnök úr! Én nagy csodálója vagyok az ön országának, illetve önnek, nem, azért, nem csak azért, mert megválasztották miniszterelnöknek, hanem ahogy ezt a pozíciót betölti. Ön egy kisebb politikai csoport frakció részeként ért el többséget, és azóta is sikeresen vezeti a lett kormányt. Minden tiszteletet megérdemel, nagyon becsületesen és kompetensen működik. Ön azt hiszem egy sikertörténet. És azt hiszem, hogy Lettország is egy sikertörténet. Most az egymillió dolláros kérdés. Olyan országból, származik, mint a sajátom Szlovénia, ahol a jogállamiság kérdése mindig is aktuálisan merül fel. Önök, ugye Patria, nálunk Novics, a, akit gyilkossági váddal illettek. Én úgy gondolom, hogy más átmeneti országoknak is problémájuk van az igazságszolgáltatással. A kérdésem az, hogy az Európai Uniónak be kell-e avatkozni ilyen esetekben megfelelő mechanizmus révén, amikor az alapjogok és szabadságjogok sérülnek. Köszönöm szépen, Castillo úr. Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál, hogy a miniszterelnök úr a körünkben van, aki kiváló kollégánk volt korábban. Karenc úr egy komoly nyomot hagyott itt az Európai Parlamenten. Nagyon sok fontos dossziéban játszott fontos szerepet. Ön az Európai Unió ambícióiról szólt a múltbeli ambíciókról, illetve arról, hogy milyen irányban kívánunk tovább haladni. És nagyon jogosan említette, hogy a közös piacnak milyen fontos szerepe van, különösen a digitális, egységes digitális piacnak. Ön is tudja, mint ahogy mi is, hogy a fő korlát, a fő gát a tanács. És hogyha megnézzük az intézményrendszert Európában, nem a parlamenten, nem a bizottságon, hanem a tanácson múlik az, hogy ezeket a gátakat lebontsuk. És most önnek megvan az a, az egyedülálló lehetősége, hogy a tanácson belül hatással legyen, és erőteljesebben szóljon, és ezáltal ezt a korlátot meg tudjuk szüntetni. Ehhez sok sikert! Kampula Natri képviselő. Elnök úr, az a megtiszteltetés ért, hogy eh, Karinsz urat, még mielőtt miniszterelnök lett volna, az ITRE szakbizottságban eh, jó kollégaként megismerhettem. Eh, nagyon tetszett a beszéde a belső piac egységéről, és én is nagyon lelkesen dolgozom ezért az Európáért. Mi elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kihasználjuk azt a tényt, hogy közösen több mint 20%-át tesszük ki a bruttó nemzeti összterméknek, tehát több mint 20%-ot teszünk ki, akkor honnan jönnek ezek a populista gondolatok, hogy kereskedelmi korlátokat állítsunk föl Európán belül. Én ennek nem látok értelmes indokot. De csak akkor lehetünk bátrak, amikor a klímaváltozás ellen is fellépünk, mert ezt is együtt kell megoldanunk, egyetlen ország sem tud egyedül eredményt elérni. És a, tekintsük az átlagos családokat is, akiknek szükségük van az autóra. És most már olcsóbban lehet olyan autókat kapni, mert nem csak biztonsági van, hanem alacsonyabb kibocsátás is. És az egységes piac révén képesek vagyunk változást elérni. Tehát én azt akarom látni, hogy az európai Unió beszél a polgáraival is. A választások során kommunikálni fogunk a polgárainkkal, és azt is látjuk, hogy az emberek is más országokban dolgoznak, és mi mindent megtettünk azért, hogy ezt méltányosabban tehessék a kereskedelemmel együtt. Demeszmaker képviselő. Köszönöm, Karinsz úr. A erőteljes beszéde után azt gondolom, hogy a kicsi és hatékony országok nagyon erősek tudnak lenni. És Lettországnak harcolnia kellett az elnyomás ellen, és nagyon sikeresen érvényesítette a saját érdekeit. De látjuk, hogy Európa nehezen tud ezzel megküzdeni. Például Skócia és Katalónia demokratikus és nem erőszakos módon hoz döntéseket, de félreállítják őket, mert veszélyesnek tartják azt, ami Katalóniában is például történt. És ez nem elfogadható, mert a polgárok csak akkor fogják támogatni az európai projektet, hogyha azt látják, hogy a demokratikus jogaikat ez megvédi. És én ezért mondom, hogy a nagy és a kicsi országoknak össze kell fogniuk, és számítunk az ön támogatására is. Hök már képviselő. Elnök úr, miniszterelnök úr, azt szeretném elmondani, hogy Lettország fejlődése, Észtország, Litvánia fejlődése, a, az újkori Európa történelmének eh, csodálatos sikertörténetei, békés átmenet, szabadság jellemzi őket. 30 éve Svédországban elkezdtem azon dolgozni, hogy függetlenné válhassanak a Baltikum államai, és Lettországgal, Észtországgal, Litvániával, egyeztetve Szandrával, Tunával. Emlékszem, hogy a szovjet térségtől való elszakadást készítettük elő, és most itt ül egy régi jó barátom mellettem, és ön pedig egy vezető parlamenti képviselőből a szabad független Lettország vezetőjévé vált. Ez csodálatos, és annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban kollégáimnak. Számomra is ez az utolsó felszólalás, nem is lehetne jobb az alkalom. Christianis Karins, nem a coburn nem a, a szkeptikusokra van szükség, akik arról beszélnek, hogy milyen abszurd dolog az európai építkezés. Az ön jövőképére van szükség. Nem szabad beleragadni az intézményközi vitákba, hanem Európát kell építeni, ez az optimális módja a haladásnak. Az az abszurd, hogyha nem ezt tesszük. Ön szolgálja Európát, ön a legjobb Európa számára, és büszke vagyok svédként, hogy a szomszédomnak mondhatom önt. Köszön. Thank you, Gunnar, for your work. For your... Köszönjük szépen, Gunnar, az elkötelezett munkádat a parlamentben. Rebogovics képviselő. Jó napot kívánok! Kedves Krisztián, Krisztianis, szép időket töltöttünk itt együtt az Európai Parlamentben, és lenyűgözött a beszédet. A szlovén miniszterelnök is lehetőséget kapott, hogy beszéljen a parlamentben, de nem fogadta ezt el, úgyhogy te viszont igen, köszönöm szépen ezt a csodálatos beszédet, amely lezárja ezt az epizódot, amelyben Európa jövőjéről tartanak beszédeket a kormányfők. Nehéz történelmi háttér jellemzi az ön hazáját. egy vendégmunkás gyermekeként nehéz körülmények között nőtt fel, és engem lenyűgöz, hogy milyen határozottan kiáll és elkötelezett Európa mellett, a szabadság mellett. Említette, hogy Európát tovább kell fejleszteni a munkaerőpiac tekintetében, a gazdaság erősítésével, a több éves pénzügyi keret kapcsán kérdezem, hogy a tanács nettó befizetői vajon értik-e a szolidaritás nyelvét, amely a kohéziót, a mezőgazdaság támogatását e, jelenti, és hogy megéri azt az 1,3 GDP százalékot, amelyet be kell fizetni. Remélem, hogy a kohéziós politika és a mezőgazdaság erősíti Európát. Köszönöm. López. Blanco López képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterelnök úr. Ebben a parlamenti ciklusban együtt tudtunk dolgozni. Ezt elmondtam már az előbbi felszólalásomban is. Közösen dolgoztunk azért, hogy egy integráltabb, versenyképesebb és kisebb széndiokszid kibocsátású árampiacot tudjunk létrehozni, Kányete biztos úrral közösen. Azért is együtt dolgoztunk, hogy olyan jogalkotást tudjunk megvalósítani, amely megfelel a kihívásoknak, mint például a klímaváltozás, ami a legnagyobb fenyegetés a bolygónkra nézve. Az energia hiányt is egy nagyon ambiciózus tervvel próbáltuk kezelni, mert tudjuk, hogy az az energia, amit nem fogyasztunk el, az a legjobb energia a megújuló energiákról szóló irányelvel próbáljuk elérni azt, hogy nagyobb legyen ezeknek a felhasználása, és természetesen ezzel még további széndiokszid kibocsátást takarítsunk meg az olyan ágazatokban, mint például a közlekedés, a hűtés és a fűtés. Közösen dolgoztunk azért, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, és hogy az Európai Unióban egy globális jogi keret jöjjön létre a globális szereplőknek először is egy ambiciózus szabályozásra van szükségük ahhoz, hogy a klímaváltozás ellen fel tudjunk lépni. Európában közösen léptünk fel a kihívásokkal szemben, ebben a ciklusban is ezt tettük a klímaváltozással szemben. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, a hozzászólását. Roskutovs. Roskutovs kolléga. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, miniszterelnök úr. Ma többször volt alkalmunk azt hallani, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament csodálatos számokat mutat fel, és azt hiszem, hogy ön erre jó példa. A korrupció területén szorosan együttműködtünk, ezen kívül a pénzmosással kapcsolatosan is, mindannyian tudjuk, hogy mi a pénzmosás. Itt nem csak a pénz, a bűncselekményből származó pénzről beszélünk, hanem arról a pénzről is, amit aztán a terrorizmus bűncselekmények finanszírozására, embercsempészetre finanszírozására használnak fel. És a jövőben szeretném ezeket a témákat majd az új parlament keretében is tovább vinni. Vajdra asszony. Kedves kollégák, kedves Christianis, nagyon büszke vagyok a miniszterelnökünkre. Azt hiszem, hogy brilliáns beszédet mondott Európa jövője szempontjából, és a fájdalmas kérdéseket sem kerülte meg. És azért is büszke vagyok, mert egy olyan kormányt sikerült felállítani Lettországban, amiben új erők jelennek meg, és a régi erők nem kell, hogy féljenek. Olyan koalíciót sikerült kialakítani, amiben ez így megvalósult. Sikerült a kiadásokat is csökkenteni, annak ellenére, hogy a kohéziós politika keretében kevesebb forrást kaptunk. A közvetlen támogatások is gyakran alacsonyabbak, mint más országok esetében. A társadalmi integrációról hallottunk. A szovjet oroszosítási politika tovább folytatódik, és eh, ez ellen küzdünk. Ezeket úgymond kisebbségi kérdéseként kezelik, és azt hiszem Lettország az egyetlen olyan ország, ahol eh, még mindig eh, vannak teljesen orosz nyelven folyó oktatási programok. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz feladat előtt áll Lettország, de minden esetre a biztonságos Európa mindannyiunk érdeke. Nagyon köszönöm, és sok sikert! Bosztináró képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Szeretném megköszönni önnek a szilárd és pragmatikus, következetes beszédét, illetve a realisztikus és következetes értékeléseit és a befektetett munkáját. Osztom nagyon sokban a véleményét. Az én hazámban, Romániában mi is úgy látjuk Oroszországot, ahogy önök. Tehát ebben a kontextusban hogyan tekinti Lettország azt, hogy, az, hogy Oroszország segít az európai védelem kiépítésében, és hogyan viszonyul ez a NATO-hoz a jövőben? Köszönöm. Benzen képviselő. Köszönöm. Miniszterelnök úr, köszönöm az előre tekintő erőteljes beszédét, és azt is, hogy megemlítette a belső piacot. Szeretnék egy kérdést feltenni. A tanács részéről hogyan gondolkodnak erről? Mert most azt látjuk, hogy az európai hajózási ágazat támadás alatt van a kínai konkurencia részéről. Ez egy olyan terület, amelyet támogatni kellene a régi hajók lecserélése érdekében. Egyszerűen tisztességtelen verseny az, amit Kína itt folytat, és szembe megy az Európai Unió szabályaival. Vissza kell vennünk azt a piacot, ami jelenleg az állami támogatással rendelkező vállalatok kezében van. Sokkal többet kellene itt tenni. Köszönöm. Rangel képviselő. Minister, let me congratulate you for... Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok, miniszterelnök úr, a beszédéhez. Az egyik legérdekesebb beszédet hallhattuk. Egy kérdést szeretnék önnek feltenni a kohéziós politikával, illetve a kohéziós alappal kapcsolatban. Új javaslatot terjeszt majd elő az Európai Bizottság, és ebben a javaslatban figyelembe veszi majd az olyan országokat is, mint Lettország, de 14%-kal kevesebbet kap majd. Portugália szintén, Horvátország szintén sokat veszít, és ez elfogadhatatlan. A legszegényebbek nem veszíthetik el a kohéziós alapból a támogatási forrásokat. Miniszterelnök úr, hogyan veti fel majd ezt a problémát? Úgy jár -e el, mint a portugál kormány, amelynek a miniszterelnöke úgy nyilatkozott, hogy ez ő neki megfelel, nem gond, hogy a legszegényebb országok kevesebbet kapnak a kohéziós politikából. Illetve milyen intézkedéseket várhatunk majd a bizottsági javaslattal szemben. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, a beszédében a mobiltelefonját is felmutatta, illetve egy fabulát is elmondott egy apáról és három fiáról. Beszéljünk más európai realitásokról. A lett kormányhoz levelet intéztek egy kisebbség részéről, azt kérve, hogy oktatásban részesülhessenek, bolondoknak nevezte őket erre reagálva. Az egyikük én voltam, illetve szociáldemokrata kollégáim. Szargentini asszony a pénzmosásról gyönyörűen fogalmazott a jelentésében, de önt nem érintette sem a feleségét és az ingatlan eladási ügyleteiket. És lehet, hogy ez bizony nem jó példa. Kárinsz úr, hogyha Európát át szeretné alakítani, először a saját magatartásán változtasson, és mondjon le az amerikai állampolgárságáról. Kelly úr. Eh, Öt évig itt ült közöttem és Günnár között, ahol most Carlos van, nagyszerű kollégánk volt, és Emlékeztetném arra, hogy az első nap tíz éve a büfében találkoztunk, és eléggé elveszett voltam, és meghívtak magukkal, hogy együtt ebédeljünk. Ez nagyon nagyszerű gesztus volt, és köszönöm, hogy Írország mellett foglalt állást tegnap este a találkozón. Egy kérdést szeretnék feltenni, ami a bűnözést, a pénzmosást illeti, ezekről is szólt. Mik a tervei? A piszkos üzleti ügyeket hogyan tervezi megszüntetni a hazájában, illetve mit javasol közösségi szinten. És a következő parlamenti ciklusban mit tegyünk a polgáraink érdekében, hogyan csökkentsük a pénzmosást. Éljen sokáig, lett miniszterelnökként nagyszerű kollégánk. Gomes asszony, Üdvözlöm, Kárenc miniszterelnök úr, nagyon örülök, hogy itt látom. Nagyon örültem együttműködni önnel, amikor a negyedik és ötödik pénzmosási irányelvről vitatkoztunk. A az Európai Parlament ez ügyben felállított vizsgálóbizottságaiban is együttműködtünk. Én teljes mértékben támogattam, amit az Európai Központi Felügyeletről mondott a pénzmosás területén, erre mindenféleképpen szükség van. Ugyanakkor azt is kérném, hogy a parlament által javasolt ez ügyben javasolt dossziét is támogassa az ÁFA reformjára vonatkozó javaslatot, a bizottság javaslatát is kérem, hogy nyomja át a tanácson, amely egyszerűen szemet hunyt e fölött, és egyszerűen figyelmen kívül hagyja, hogy az úgynevezett áfa körkörös csalás révén a bűncselekmények és egyéb csalás, csalárd tevékenységek finanszírozására használják fel. Uh, thank you, President. This is my last... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az utolsó felszólalásom itt a parlamentben, és nagyon örülök, hogy Karinsz miniszterelnök úr itt van ma. Azt hiszem, hogy amit ma tőle hallottunk, egy nagyon pozitív és pragmatikus napirend Európa számára. A populizmus és a nacionalizmus és a szembeni fellépés, a szélső jobban szembeni fellépés, az, ha a prosperitást biztosítjuk az Európai Unióban. Ez nem csak egy béke projekt, hanem egy gazdasági fejlődési projekt is és a kereskedelem előtt álló akadályokat le kell bontani, fel kell lépni a protekcionizmussal szemben, nyílt beruházásokra, megfelelő versenyre van szükség, és ezáltal lehet biztosítani, hogy több munkahely, több beruházás és nagyobb növekedés valósulhasson meg az Európai Unióban. Nagyon Örülünk, hogy itt volt, támogatjuk, és különösen üdvözöljük azt a pragmatizmust, amit képvisel a szabadságjogok, illetve a jogállamiság kapcsán is. Weidenholzer kolléga. Weidenholzer kolléga. Amennyiben nem, akkor Virkunen kolléga kap szót. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegat... Köszönöm, elnök úr. Akár, akár nem úgy, mint más kollégák, én nagyon remélem, hogy nekem nem ez az utolsó hozzászólásom itt. Szeretném megköszönni Karinsz miniszterelnök úrnak az energikus és pozitív hangú beszédét. Nagy öröm volt önnel dolgozni az évek során a szakbizottságban. Amikor elkezdtük ezt a parlamenti ciklust, akkor a prioritásunk az volt, hogy munkahelyeket, beruházást és vállalkozásokat hozzunk létre. Ma többen dolgoznak Európában, a beruházás és a növekedés is fokozódott, tehát ennek örülhetünk, de a nemzetközi verseny fokozódott, és a digitalizációs gondokat okoz. Tehát mit gondol az Európai Uniónak és a tagállamainak, mire kellene koncentrálnia ahhoz, hogy megerősítsük a gazdaságunkat és a versenyképességünket? Köszönjük. Darcsitis képviselő. Hát, Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr, szeretnék nagyon őszintén köszönetet mondani a kiváló beszédéért. Ön nem csak Lettország történelméről, hanem a többi balti országról is beszélt, Észtországról és Litvániáról. Én nem fogok most kérdést feltenni önnek. Ez az utolsó hozzászólásom ebben a parlamentben, és szeretnék arra ösztönözni, szóval arra ösztönözni önt a tanács képviselőjeként, hogy támogassa a valódi energiapiac létrehozását, és arra is kérem, hogy támogassa a balti vasúti projektet, és arra kérem, hogy koncentráljon a társadalmi igazságosságra, és nagyon helyesen a mezőgazdasági kifizetések ügye is felmerült. A legjobbakat kívánom önnek a szakmai és magánéletében is. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm Christian Karensnak azt, hogy ilyen fontosan rávilágított az eh, digitális egységes piac fontosságára, hogyha a határokat nem bontjuk le Európában, eh, különösen a roaming tekintetében, akkor nem sikerült eh, volna az európai platform kiépítése, és szükség van arra, hogy mind a 28 tagállamban eh, egységes szimkártyákat lehessen eh, vásárolni, hiszen eh, a digitális egységes piac meghatározza a jövőnket. Én köszönöm mindazon kollégáknak, akik közösen ez irányban dolgoztak, hiszen ezzel biztosíthatjuk a fiatalaink jövőjét. Oh. Áncó képviselő. Um, köszönöm szépen a fantasztikus lehetőséget. Kedves kollégák, többek számára ez az utolsó lehetőség. Számomra az első és az utolsó is egyben. Új képviselő vagyok, mint egy tíz napja a parlamentben, tehát az elnök úrtól statisztikai kivételt szeretnék kérni. Egyszerre két felszólalást szeretnék tartani, az elsőt és az utolsót. A lényegre térve, a lett miniszterelnök úrnak köszönöm a beszédet. A román kollégához csatlakozva az európai védelemről szeretném önt kérdezni, illetve az orosz kapcsolatokról. Oroszország jogellenesen megszállta Grúziát, részben Ukrajnát, Moldavát. Ön hogy látja ezt, a helyzetet? Az orosz akciók merre fejlődnek a jövőben. Köszönöm még egyszer a lehetőséget. E Egy második percet is adtam volna, de nem kérte. André Kiene képviselő itt van. Amennyiben nincs, a spontán hozzászólások végét rendelem el, és Kárinc miniszterelnök úrnak adom meg ismét a szót, hogy válaszoljon. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A hozzászólások alapján sok-sok jegyzetet készítettem, és ezeket fel fogom majd dolgozni a következő időkben. A biztonság, az energetika, a kohézió, a bevándorlás, a pénzmosás, a szociális igazságosság, az EU-Kína kapcsolatrendszer, stb. stb. A válaszaim az első bevezető szakaszon is hosszabbra sikerednének, és akkor nem tudnának szavazni, tehát ettől megtartóztatom magam. Néhány dolgot szeretnék elmondani mindössze. Először is korábbi európai parlamenti képviselőként mindannyiuknak nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, illetve az örömöt és a megtiszteltetést, amelyet az önökkel végzett közös munka okozott az utóbbi csak nem tíz évben, tehát a, szinte az egész utóbbi eh, ciklusban nagyon fontos, érzelmileg is megható közös munka áll mögöttünk. Mindannyiótoknak, mindannyiuknak nagyon köszönöm a kiváló együttműködést. Többen elmondták, hogy az utolsó beszédüket tartják itt a parlamentben. Én elmondhatom, hogy ez az én első felszólalásom itt a parlamentben, miniszterelnöki minőségemben, tehát ennek különösen örülök. Összefoglalva a vitát, kedves kollégák, az EU nem tökéletes. Nem tökéletes, és hogyha a választók felhívják rá a figyelmünket, hogy valami nem stimmel, meg kell őket hallgatnunk. Nem mondhatjuk, hogy nem, nem, minden rendben van, meg kell őket hallgatni, mert az aggodalmaik valósak legyen szó a munkahelyükről, a bevándorlásról, az éghajlatváltozásról, a biztonságról. Ezek valós problémák, de egyben valós válaszokkal is rendelkezünk ezekre. A jövőben úgy dolgozhatunk majd együtt, hogy szuverén, független nemzetekként alkotunk egy uniót, és a nemzeti identitásunkból, büszkeségünkből, nyelveinkből nem engedünk egy tapottat sem, de közös erővel küzdünk a közös jövőnkért. Egy csónakba nevezve. Hiszen az értékek uniója vagyunk. A szabadság, a demokrácia, a jogállamiság köt bennünket össze. Lettként mondhatom, hogy mi tudjuk, mit jelent szabadság, demokrácia, és jogállamiság nélkül élni. És senki ne tapasztaljon meg ilyet. A gazdasági fejlődés kulcsa a kezünkben van az Unióban. A módszer egyszerű, belső piacnak hívják arra van szükség, hogy lebontsuk az akadályokat a belső egységes piac fejlődése útjában. Hagyjuk a társaságainkat fejlődni, a nemzeti cégek legyenek európai társaságok, és legyenek sikeresek a nemzetközi szintéren. Erre megvan a lehetőségünk. A bevándorlás komoly probléma kövérével is megvan a lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, hogy kezeljük ezt a külső határok erősítésével és védelmével. Mert a külső határokat megerősítve nyitva maradhatnak a belső határok, és nem veszélyeztetik a belső piacot. Átmenetre van szükség a tiszta energia irányába, és a piac erőit kell kihasználni ennek érdekében. A dereguláció segítségével intelligens technológiát, megoldásokat kell bevezetni, és minél többen vesznek részt ezen a területen, annál gyorsabb lesz az átmenet. Ami a közös biztonságot illeti, nem látok ellentmondást a NATO tagság, az én hazám ugye NATO tag, és a között, hogy az Európai Védelmi és Biztonsági Együttműködés erősebb legyen. Az uniót a NATO szövetség keretei között tudjuk és kell is erősítenünk. De egy lépéssel meg kell haladnunk a katonai együttműködést a biztonság terén, információ cserére van szükség a polgáraink érdekében. És ahogy korábban felhívtam erre a figyelmet, ideje komolyan fontolóra vennünk olyan jogszabályokat, amelyek a közösségi háló által jelentett kihívásoknak a kezelése érdekében, mert erre is szükség van. Kedves kollégák, nem feltétlenül a populistákkal kell küzdenünk. Azért hallgatják őket, mert az emberek elégedetlenek. Az alapvető okokat kell kezelésbe vennünk, és emlékeztetnünk kell őket arra, hogy az Unió, mint egy fonat együtt erősebb. Egyenként a kis veszőcskék eltörnek egy-egy kis nemzet törékeny, de együtt a vesző csomag összefogva eltörhetetlen. És a szabad kereskedelmet, a piac erőit kiaknázva tudunk vezető szerepet kivívni, és nem mások diktálnak nekünk. Nagy tehát a felelősségünk, feladatunk. A szabadságot, a demokráciát, a jogállamiságot, az értékeinket a belső piacsal együtt kell fejlesztenünk a jövőben békésen. Viták során a polgáraink bevonásával, és közösen munkálkodva a jövőért. Köszönöm szépen!